Kedves kollégák, jó napot kívánok! Kezdjük meg a munkát. Végben úr, vegye le a zakóját, és tegye le. E, de csak a zakóját, kérem szépen, és kezdjük a munkát. Tehát, vágjunk bele. Elfogadhatjuk a napirendünket ellenvetés hiányában elnöki közlemények, bejelenteni való nincs. Térjünk rá a hármas pontra. A kohéziós politika tematikus célkitűzése, a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek megszüntetése. Zlotowski úr jelentése, megadom neki a szót. Utána az árnyék előadó kapja meg a szót, illetve az árnyékelő adók és aztán aki szót kér. A bizottság képviselőjének fogom ezt követően megadni a szót, de elsőként, tehát Zlotowski úré a szó. Jó napot kívánok! Elnök asszony, jó napot kívánok én is! Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy örömmel kezdem én a munkát ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban. A programozási időszakunk szempontjából ez egy lényegi kérdés, a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú infrastruktúra szűk keresztmetszetének felszámolása. A REGI szakbizottság részére készítjük a véleményünket, és ez egy rövid formátumot jelent. A legfontosabb dolgokat szeretném csak felvillantani, anélkül, hogy mélyrehatóan elemezném őket. Egy dolog bizonyos a kohéziós alap, illetve a regionális fejlesztési alap, valamint a Connecting Europe mechanizmusa legfontosabb forrásai a beruházásnak a közlekedési infrastruktúrában. És ez nem is változik a közeljövőben. 70 milliárd eurónyi összeget különítettek el a 2004-től 20-ig tartó időszakra a közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából. 35 milliárd a kohéziós alapokból, és 34,5 milliárd az ERFA-ból, a regionális fejlesztési alapközlekedési részéből származik. A tematikus koncentráció célja, hogy megvalósuljon a közlekedési hálózatok erősítése ez az európai gazdasági fejlődés elősegítője, illetve a versenyképességünk növelője. A régióknak szükségük van a fejlődésre és a közlekedési infrastruktúrára, hogy a gazdaság lehetőségeik megerősödjenek. Az egységes piac, illetve a területi és gazdasági kohézió erősítése érdekében. Tulajdonképpen nem sok minden változott a háttérben, és a véleményemben megfogalmazom, hogy a tenti hálózat előre haladása meglehetősen korlátozott az eddigiekben. Az Európai Bizottságtól kapott adatok fényében azt mondhatjuk, hogy riasztó a helyzetkép. A felvétel, forrás felszívási szint meglehetősen alacsonyan alakult a tagállamok körében. 9600 kilométernyi közút infrastruktúrát ütemeztek be, és ebből mindössze 1900-at hagytak jóvá. És ami a vasúti beruházásokat illeti, a statisztikák még rosszabb képet vázolnak fel. Kicsit több mint 7000 kilométernyi vasúti pályát ütemeztek be, és a döntés 982 kilométerről született. 628 tervezett vasúti összekötetésből a döntések mindössze 16 kilométernyire vonatkoznak. Úgyhogy az Európai Bizottságot arra kérem, hogy vizsgálja meg ezeknek a korlátozásoknak a megszüntetése lehetőségét. 2007 és 2013 között 81 milliárd eurót ruháztunk be ezen a területen ami csak nem egy harmada a struktúrális alapok összberuházási keretének. Ne veszítsük el a lendületet a GDP növekedés szolgálatában. Különösen, hogy 2015-től növekedésre számíthatunk a forgalomban, ami 50%-os volumen növekedést jelent. És Számos tagállam úgy tűnik, hogy el van maradva a végrehajtásban a közlekedéspolitika közös céljának az elérésében. Különösen, hogyha kelet és közép-európai országokat a nyugatiakkal vetjük össze, az európai prioritások sokszor nem illeszkednek a legkevésbé fejlett európai tagállamok szükségleteihez a rugalmasság növelésére lenne szükség, hogy a mozgásterünk lehetővé tegye az infrastruktúra hiányok felszámolását minél előbb. Azt is ki kell mondanunk, hogy gyakran a tagállamok nem tudnak jól gazdálkodni a különböző alapok forrásaival. Tehát egy tájékoztató csomagot kellene összeállítani a tagállamok számára, hogy tisztába jöjjenek a pénzügyi eszközökkel a kisebb tagállamok számára különösen nehéz a PPP-k, a közös magánszféra partnerségének a megvalósítása. És ezért egy szilárd támogatási rendszert szeretnének pénzügyi eszközrendszer használata helyett. Utóbbiak nem mindig ideálisak, például a vasúti beruházások vagy a belvízi hajózás terén. Ezért is szükség van a támogatások rendszerére. A jövőben is a magántőke bevonására ez teremt alapokat. És a jövőbeni finanszírozás, illetve pénzügyi keretek égisze alatt ezt meg kell oldani 2020-tól. Kétségtelen, hogy a közlekedés politika finanszírozása nem csökkenhet, a keret nem szűkülhet szükségünk van ezekre a forrásokra, hogy egy közös európai, illetve egységes európai közlekedési övezetet tudjunk kialakítani. És számos tagállam közös kihívásokkal néz szembe a közlekedési infrastruktúra korlátozott finanszírozása miatt. Multimodális, több módusú közlekedési hálózatokat kell kialakítanunk. És az oroszlán része a beruházásoknak a tagállamokra hárul. Ezt ne feledjük Köszönöm. Köszönöm szépen, Zlotowski úr. Megnyitom a vitát. Minden további nélkül. Megadva a szót az árnyék előadóknak, Wilman de Kamp úr kapja meg elsőként a szót. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömre, örömömre szolgál ma délután az, hogy helyettesíthetem Marinescu kollégámat. Ő a néppárti frakcióban az árnyék előadója ennek a témának. És az ECR frakcióban dolgozó kollégám jelentés tervezetéhez három észrevételem van, amelyet fel szeretnék vetni. Tulajdonképpen Zotowski úr jelentésében már szerepel is mind a három téma, de a tenti folyosok végrehajtásával kapcsolatban tennék még észrevételt, tehát hogy hogyan is valósítjuk meg ezeket, hogyan is valósulnak meg ezek a gyakorlatban. Előfordul, hogy a tagállamok vonakodnak még a társfinanszírozás biztosításában is, és nem régiben egyébként a use it or lose it, tehát a használják fel a támogatást, vagy elveszítik azt elvet használtuk, illetve erről döntöttünk, és érdekelne, hogy Zlatovszki úrnak ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatai. A második kérdésem, vagy észrevételem a CEF-fel kapcsolatos. Most ugye már az új költségvetési keretekről nem csak az informális, hanem a formális tárgyalások is zajlanak és a, természetesen így a CEF finanszírozás is terítékre kerül. Több országban komoly igény van az infrastruktúrára. Nagyon sikeres volt ez az eszköz az elmúlt hét évben, és fontos lenne, hogy szinten tartsuk, illetve növeljük a forrásokat. Erről kérdeznék, és végül pedig a szomszédos országokkal kapcsolatban lenne még egy megjegyzésem. Bolcs asszony és Hánsz úr megközelítése azt mutatta, hogy vannak bizonyos útvonalak, például Németországból, Lengyelország felé, Ukrajna felé, amelyeket, vagy a Csehköztársaság felé, amelyeket szeretnének meghúzni és megépítve látni. Nem tudom, hogy ezeket az útvonalakat meg lehetne említeni a véleménytervezetben. És arról is szólnék nyilván, hogy az EU külső határaitán, határainál nem állnak meg az útvonalak. Köszönöm Finvade úrnak, és Hertog úr következik, nem? Akkor mégsem. Krapini asszonynak adom meg akkor a szót. Nem, ő sincs itt. Akkor Telicska úrnak fogom átadni a lehetőséget. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Én Matthijs van Miltenburg kollégát helyettesítem, de nem fogok még álmomban sem gondolni arra, hogy hollandul próbáljak meg beszélni. Elnézést szeretnék élni az ő nevében, nagyon beteg, nem súlyos betegségről van szó, de annyira komoly azért ez, hogy nem tud eljönni, nem tudott eljönni a mai ülésünkre. Üdvözli a véleményt kollégám is, és csatlakozik ugyanúgy a többiekhez, néhány észrevételt szeretne tenni. Ugyanígy ő is felvetette, hogy a regionális, illetve határokon átnyúló projektek finanszírozására EU-s alapokat fel lehessen használni, illetve hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló projektek több finanszírozást kapjanak és emellett a második észrevétele az, hogy vegyék szigorúan az ex ante feltételek betartását. Ezzel a bekezdéssel kapcsolatban majd benyújt még módosító indítványt is kollégám. A negyedik bekezdéssel kapcsolatban pedig az az észrevétele, hogy a támogatást szerinte nem szükséges növelni. Vannak ígéretes példák a magán és a közszféra együttműködéséről, a kohéziós tagállamokban is, és ő úgy gondolja, hogy ez kellene, hogy legyen a követendő út. Ennyit kívántam elmondani a kollégám nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm Telicska úrnak, és López úr következik. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! elnök asszony. A véleménnyel kapcsolatban azért vannak gondjaink, a regi bizottságban is egyébként, de itt arról lenne szó, hogy a kohéziós politika a valós igényeket vegye figyelembe, de közben még a belső piac működését is védjük, hiszen elvileg a kohéziós politika által meghatározott feltételek között kellene a támogatásokat nyújtanunk, de nem mindig működik minden ilyen jól. Az egységes piac szabályai kerekednek felül, és tulajdonképpen az a helyzet alakul ki, hogy az Európai Unió különböző tagállamai között szakadék alakul ki, több területen is egyébként sorolhatnánk, és az sok terület egyike a közlekedés, amely bennünket itt ma délután foglalkoztat. A privatizáció és ez a stratégia szerepel itt a dokumentumokban, és ebben a jelentéstervezetben is, amelyről beszélünk. Az a politika, amelyről beszélünk, gyakorlatilag államilag támogatott és megvalósított kellene, hogy legyen, hiszen így kellene ezt megközelíteni, de melyek azok a közpolitikák, amelyeket a tagállamok támogatnak a közlekedés terén? Erről sajnos nem találunk semmit a véleményben és a jelentéstervezetben sem. Egyes, egyedül az állam és a magánszféra partnerségéről esik szó, semmi több. De hát az az igazság, hogy az ilyen PPP megoldások a tagállamok számára semmilyen előnyt nem jelentettek eddig csak hatalmas költségeket, nagyon magas költség volt mindez tehát a kormányok számára, és ez azt jelenti, hogy a, lakás, a lakosság számára is túlzottan ö, sokat ö, fizettek tehát ezekért a PPP projektekért. Ezen kívül nyilván szeretnénk a vasi, vasúti és közúti közlekedés ö, korlátozásain csökkenteni, de hát Portugáliában többek között, de más tagállamokban is látunk még nagyon sok ilyen akadályt, és azt is, hogy hiányoznak az állami befektetések. Gyakorlatilag ezeket, ha megvalósulnak, akkor koncesziós jelleggel PPP formában valósítják meg. És ez azt jelenti, hogy azok a közösségek, akiknek valóban igénye van erre, nem igazán kaphatnak lehetőséget, náluk nem valósulnak meg ezek az infrastruktúrális fejlesztések, a lakosságtól veszünk el, és a magánszférát tápláljuk. Milyen alapokról van itt szó? Hát ezeknek az alapoknak értéket kellene teremtenie, infrastruktúrát kellene megvalósítania, az Európai Uniós közösségek lakosság számára, és ennek nem kellene sem makrogazdasági, sem politikai játékok tárgyává válni. Köszönöm szépen, és Kramer úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő bemutatását, köszönöm a jelentését. Ez egy központi téma Európában a regionális fejlesztés, és ez a szakbizottság a régió bizottságával együtt nagyon jó együttműködést biztosított, illetve, hogy a bizottság foglalkozzon határokon átnyúló ágazata. 30 éve milliárdokat ruházunk be Európában a vasúti hálózatba, de ez még mindig csak fércelés, sok hiányosság van még a tagországokat is figyelembe kell vennünk, és ez itt a bökkenő, hiszen az európai tagországoknak nem az európai többletérték lebeg a szemük előtt, és nem néznek a határok területére, vagy a határon túl nem látnak. Ami azonban jó, az az, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a 110 millió eurót a határokon átnyúló fejlesztésekre fordítja. Mondani egy példát arra, hogy a tagországok hogyan kezelik a pénzt. Münchenből Berlinenig, két órával rövidült a táv, ez két, 10 milliárd euróba került 20 évig tartok, és 500 milliót tett ehhez hozzá. Az Európai Unió viszont 50 km hiányzik Kodbusztól a Jánzér határig. Ez 100 millióba kerülne, és több óra utazás lehetne megtakarítani, és 25 éve sem a tagországok, sem a bizottság nem hajlandóak arra, hogy ezt a csekély összeget kifizetsék. 110 milliárd jó volt, és utána a tagországoknak kellett projekteket benyújtanunk. Eszter Werder Harka projektet nyújtotta be, nyújtotta be Németország, nemzeti szintén tisztázódott a finanszírozás, és utána kiderült, hogy van um, erre európai pénz, és elvették ezt a pénzt, és ugyanezt csinálták meg, mint amit tettek volna. A bizottságnak azt kellett volna mondani, hogy csak akkor kapjátok meg ezt a pénzt, hogyha az egyik hiányt pótoljátok Kodbusz és a lengyel határ között. Tehát fontos, hogy a bizottság odafigyeljen az európai többletértékre. Nagyon fontos az interoperabilitást, az összekapcsolást figyelni, Nincs olyan mozdony, amely az összes szakaszon tud mozogni. És itt is meg kell nézni az európai többletértéket, végül pedig az utolsó pont, a nemzetállamokkal um, ellentétben van egy Euróvilla útvonal, tehát a hosszú um, kerékpárutakra, ezekhez is van európai finanszírozást. Én nagy kerékpáros vagyok, tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy egy kis arányt erre fordítsák, hiszen ez a kerékpáros turizmust eh, élénkíti fel, és a távolabbi térségeket is segíti. Múlt héten tudtam meg egy számadatot, Brandenburgban, Németországban eh, 23%-a a turistáknak kerékpáros turista, és a kerékpáros turisták háromszor ennyi pénzt adnak ki naponta, mint az autós turisták, tehát gazdasági szempontot is jobban figyelembe kell venni, tehát nem feltétlenül több pénzre van szükségünk, hanem egy másik típusú politikára van szükségünk. Tehát csak a nagy projektek érdekelnek bennünket, amelyek 20-30 év múlva realizálódnak, akkor ez nem visz előbbre bennünket. Az európai többletértéknek kell a legfőbb prioritást élvezni, különösen a bizottság számára, és szeretném, hogyha a bizottság jobban beavatkozna mindebben. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Monsieur Riquet, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je serai bref. <coughs> Pardon. Je voudrais simplement. Köszönöm szépen, elnök asszony. mondja Riké úr. Én értem az előadó azon aggáját, hogy jobb volna jobban megőrizni az alapokat azokra a célokra, amelyekre előírták őket, de ezt az úgynevezett pilótást, tehát hogy itt ide-oda irányítgatjuk, azért nem annyira támogatom. A versenyképességet támogatandó is föl lehet használni az alapokat, de nem a közlekedésben, és ezt a mi parlamentünk szavazta meg, ez az egyik észrevételem. A másik észrevételem pedig, ha már itt a kohéziónál tartunk, tulajdonképpen teljesen dekoncentrált ez a szolgáltatás, magas hozzáadott értékű termékeket megvalósíthatnak a tagállamok, de nem igazán terjed ezzel. Az euró a közlekedési területen nem nagyon látható az, hogy hozzáadott, kiváló hozzáadott értéket jelentő projektek, termékek jelen, jelenének meg. És sem a, a kvantitatív, kvalitatív paraméterek nem, paramétereknek nincs sok köze arra, ahhoz, amit elvárunk a kohéziós politikában. Itt tulajdonképpen ennek a politikának a dekoncentrált irányításában rejlhet a kulcs, azért meg kéne nézni, mert 11 milliárd eurót fordítottak erre, és nézzék meg, hogy a hálózat finanszírozási eszköz azt mit ért el, és hogy a források rendelkezésnek, de az a kérdés, hogy mit csinálnak velük a kormányok, mert hogyha az előadó is maga is kiemeli, hogy nem felelnek meg az eredmények, sőt teljesen, sőt egyáltalán nem kielégítőek. Köszönöm szépen, Riké úr. Vásza Léner úrnak fogom a regionális főigazgatóságtól megadni a szót most az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két észrevétellel kapcsolatban szeretnénk mi is reagálni, illetve a jelentéstervezet szövegével kapcsolatban. A D bekezdésben azt mondják, hogy az Európai Uniós költségvetésben a kohéziós alap, illetve az EDF-en keresztül biztosított források mértéke az alacsony. Szeretném, hogyha ezt kiegészítenék még 24 milliárd euróval a CEF-en keresztül, mert a hálózatfinanszírozási eszközön keresztül is elérhető ez és arról se feledkezzünk meg, hogy a pekingi alapból 11,3 milliárd eurót csoportosítottunk áll. Azt, Tehát Aztán van még egy, az egyes bekezdéssel kapcsolatban egy megjegyzésünk, egy észrevételünk. Azt mondják, hogy a kiválasztott projektek aránya nagyon alacsony. Vannak friss adataink a januári jelentésből, amely a kohéziós alapok, illetve az RTF végrehajtásáról szól, tehát friss adatok vannak, ez azt jelenti, hogy 2017 év végéig terjedő időszakra most már, és a közlekedésben több mint 61,5% volt a kiválasztott projektek aránya, a TNT esetében 64%-os a projekt kiválasztási arány, és nézzük meg a vasút, a vasúti projekteket, 66%-nál tartunk itt, úgyhogy a kohéziós politika esetében is a projekt kiválasztási arány sokkal ígéretesebb, tehát így négy évvel a programozási időszakba belépve most már ígéretesek ezek a számok. A véleménytervezetben, amelyet a Regi Bizottság készített, szintén szerepeltek adatok, szerepelt még kilométeres lebontásban is a kiválasztott projektekről az információ, de 2017. júliusáig terjedő időszakot néztek, és a cut-off point pedig 2016 vége volt, tehát ahhoz képest már több fejlemény is volt, a nemzeti allokációkat CEF-en belül megszűntek, tehát inkább a kohéziós politikai projektek támogatásán volt a hangsúly, és a 2013-17-es költségvetési időszak ugye lezárult, projektidőszak lezárult, tehát ehhez képest az új adatok birtokában mondhatjuk, hogy nagyon jó, jók a számadatok. Köszönöm szépen, most akkor visszaadom a szót, mondja az elnök, Zlotowski úrnak, az előadónknak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, egyetértek az észrevételekkel. A, az eszmecsere során elhangzott kiegészítésekkel remélem, hogy majd jó minőségű módosítók alapján tehát tovább tudunk dolgozni, és be tudom építeni a kollégák észrevételeit a jelentéstervezet szövegébe. Van de Kampur által elmondottakra reagálnék, ugye ez a user lose, tehát hogy használják fel, vagy elveszítik a támogatást a, a tagállamok. Én eléggé szkeptikus vagyok, az az igazság. Hogyha valami nem létezik, és mondjuk nem használják fel az alapokat, akkor nincs megadva a lehetőség, ez nem biztos, hogy a jó megoldás, mert akkor az út nem is fog létezni, nem is fogja megépíteni senki, ez nem elég ösztönző hatású szerintem a tagállamok esetében. Talán az információ áramlást lehetne javítani az alapokkal kapcsolatban arról, hogy hogyan lehet pályázni és részesülni ezekből a támogatásokból. Azt hiszem, hogy most én ezt ennyiben fogom hagyni. Remélem tehát, hogy a módosítók alapján, amelyeket a kollégák benyújtanak, mindenkinek az észrevételeit be tudjuk építeni a szövegbe. Úgy látom, hogy nincsenek itt politikai véleménykülönbségek, semmifajta nézetkülönbség sincs. Köszönöm szépen! az előadónknak. Még gyorsan emlékeztetek mindenkit a módosítók benyújtásának határidejére. Február 22-én van ez, 18 órakor. És most pedig a következő napirendi pontunk következik, a 2016. évi mentesítés, az Európai Unió általános költségvetése, Európai Bizottság. Több előadónk is van, ugye? Elsőnek Demonte asszonynak adok szót, utána Ferber asszonynak, Delundé kollégának, Meissner asszonynak, és persze ugye Demonte asszony felelős a Cezár ügynökségért, tehát ő majd erről fog szintén szólni, de elsőként az általános költségvetésről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és mindenkinek, aki módosító indítványt nyújtott be. 20 módosítót kaptunk, és kompromisszumos szöveget készítettünk a véleménytervezet szövegéből, ahol megegyezzük, hogy sajnos nem sikerült elérni a kívánt célt. Abban is megállapodtunk, hogy a koordinátorok írnak az elfog, eddig elkészült projektekről, az egyensúlytalanságokról, amelyek léteznek az Európai Unión belül az egyes tagállamok között. Tehát, hogy erről beszélünk, ez azt jelenti egyébként, hogy az Európai Bizottság felé is fordulunk, de hát nekünk is van házi feladatunk itt az Európai Parlamentben, szükséges lenne, hogy legyen valami fajta mechanizmus, amelynek a segítségével az európai alapok felhasználása által teremtett hozzáadott értéket a TNT hálózatok megvalósításában javítjuk. Tehát az alapokat hatékonyabban kell felhasználni, és jobb eredményeket szeretnénk látni. Ugye az új pénzügyi keretek tárgyalásaiban is ez nagyon fontos szempont és a kollégák módosításait e tekintetben is figyelembe vettük. Megállapítottuk, hogy megfelelő pénzügyi és szakmai támogatásra van szükség, és még egyszer megköszönöm tehát a kollégáknak a hozzászólásokat. Köszönöm. Én van de adom meg a szót Ferber úr nevében, aki ma sajnos nem tud itt lenni. Köszönöm, elnök asszony. Markus Ferber megnézte mind a két mentesítést, és az árnyék jelentés tevőkkel is egyeztetett, illetve számos módosítót nyújtott be, illetve ezeket magyarázatokkal látta el. Holnap szavazhatunk. Köszönöm. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én az elszával kezdeném, ezért vagyok felelős. A csalással, a magatartás kódexel és a brexit kapcsolatban nyújtottak be a kollégák módosítókat, egyet nem tudunk elfogadni. Úgy érezzük, hogy fontos megvizsgálni a rendeletet azzal kapcsolatban, hogy a felhalmozott plusz hogyan lehet használni annak érdekében, hogy a drága erőforrásainkat megfelelően használjuk fel, mert a többi mentesítést életi bazákat, kolléga nevében beszélek. Itt az átláthatóságra és az érdeke ellentétekre gondolunk, és mellette fogunk szavazni Jelentősnek Köszönöm. Köszönöm szépen, Delindé úr, és Meissner asszony parancsolja lenni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az emzával kapcsolatban kértem szót, nagyon jó munkát végeztek, és megtakarítottak személyi költségeket, több személyzetre lenne eh, szükségük, minden lehető legnagyobb rendben van náluk, és éppen ezért kevés módosítót nyújtottunk be, összesen négy volt, és ezeket egy kompromisszumán foglaltuk össze, és azt gondolom, hogy az árnyék jelentős tevők is velem egyetértettek velem, és a kompromisszum más ügynökségekkel kialakított hatásokat tükrözi, a menedékjogi válság kapcsán az együttműködést a többi ügynökséggel, tehát minden rendben talál, mindent rendben találtunk. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Démonti asszony, parancsoljon önni a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, e tekintetben is. Szeretném megköszönni a kollégáknak a segítséget, a munkáját. Nem sok módosítót nyújtottak be, csak 12-t, nincsenek is komolyabb problémák. Egy-két témáról szólt az, hogy a költségeket ki kell értékelni, illetve hogy a több éves szerződések hatékonyságát előre, előzetesen értékeljék ki, mielőtt kiírják a pályázati eljárást. Azt hiszem, hogy ez ebben együtt érthetünk, de egyéb problémát nem látok a véleménytervezetbe, tehát mindenkinek a észrevételét tudjuk integrálni. Köszönöm szépen, de mondta azt, hogy megnyitom a vitát az ügynökségekről, illetve az Európai eh, Bizottságról. Zlatowski úr, parancsoljon önkét szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértünk azzal, hogy előrelépés történt. A TNT támogatása kapcsán a kohéziós és struktúrás alapokból Egyetértünk abban, hogy további részletes értékelésre van szükség. A többi eszköz szerepe kapcsán, és elemeznünk kell a beruházások egyensúlyát, ami a földrajzi megosztást illeti. Nem támogatjuk egy külön költségvetés és a létrehozását a turizmus a következő pénzügyi keretben, mi a különböző finanszírozási forrás ötözését támogatjuk, és szükség van szakértő véleményekre, annak érdekében, hogy eh, legjobban tudjunk ebből profitálni. Támogatjuk a konklúziókat, illetve a mentesítést is. Ami az Európai eh, Tengerbiztonsági Ügynökséget illeti, támogatjuk a véleményben a végkövetkeztetéseket, és ugyanez vonatkozik a vasúti ügynökségre is. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Zlatovszkó úr, Telicska úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Először az általános költségvetés tennék egy megjegyzést, mint azt az elmúlt alkalommal már elmondtam, egy nagyon jó javaslatról van szó, és nagyra értékelem azt, hogy a módosítóinkat is pozitívan tükrözi az anyag. Örülünk annak, hogy egyetértenek azzal, hogy értékelésre van szükség. De mondta asszony, hangsúlyozta azt, hogy nagyon fontos, hogy ugyanazok legyenek a céljaink. Most pedig eh, Gutenburg asszony véleményét szeretném elmondani az EASA és a Szezár témájában. Az Aldárnyék jelentőstevője nevében el szeretném mondani azt, hogy teljes mértékben üdvözöljük a Szezár mentesítését, ami az EASA mentesítését illeti. Itt a hatos módosítóhoz tettünk egy kis mínuszt, Egyet értünk azzal, hogy európai jogalkotás van szükség a drónok kapcsán, és az eredeti szabályozást figyelembe kell venni. A hetes módosító két dolgot ötvözi. A többi frakciót felszólítjuk arra, hogy a hetes bekezdés utolsó részét támogassák, módosítónkban nem értünk egyet jelentéstevővel abban, hogy az EU-s támogatásokat erre kell felhasználni, már így is kétharmadát az ipar fizeti a finanszírozásnak. termékek certifikálása egy nagyon fontos téma, ami a szabályozási áttekintést illeti, ennek költségeit nem a iparnak kell megfizetni, hanem ez egy európai érdek, és reméljük azt, hogy az anyag ezt tükrözni tudja majd, ami az európai költségvetést illeti. Erre feltétlenül szükség van, a négyes módosítónk vonatkozik erre. Matály asszony várja a szavazást, illetve a végső jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Tevicska úr. Foster asszony, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, de mondta asszony, köszönöm szépen a munkáját. Csak néhány megjegyzésem van az Elzára és a Szezára vonatkozóan, ami a Szezárt életi, Milyen sokkal erőteljesebb üzenetet szeretnénk küldeni a tagországoknak, hiszen látjuk a, a buktatókat, nem tudjuk bizonyos területeket megoldani, hiszen itt még mindig politikai voltam, amely nevetséges, és nem látunk a, a fragmentációra vonatkozóan sem megoldást, hiszen itt fontos, hogy a tagországok vállalják a felelősségüket, hiszen a struktúrák amúgy meg lennének. Természetesen támogatni fogom a mentesítést kitűnő az is, hogy elismerjük azt, hogy ez a drónok témája, ezt a témát fontosnak ismeri a jelentés, és fontos, hogy a kompetencia is kiterjedjen, ami Danondó úr jelentését illeti az elszáról, egyetértek azzal a megjegyzéssel, amelyet kollégám Pável Telicska tett a négyes módosító kapcsán az Európai Unió hozzájárulás az ELZA működéséhez viszonylag alacsony, és az ügynökség a bizottság keretein belül jött létre, tehát eh, vagy ebben a státuszban marad az ELSA, az ipar fizeti a költségvetés háromnegyedén, vagy lehet, hogy ez lesz, hogy éppen nem, és ha azt szeretnénk, hogy az EU bekapcsolódjon ebbe a színbe, akkor biztosítani kell azt, hogy megmaradjon a finanszírozás. Üdvözlöm a e, kiterjedt kompetenciára történő utalás, nagyon fontos, hogy a költségvetés is ehhez illeszkedik, és deronda úrhoz e, intéznék egy kérdést, ez a hármas módosítóra vonatkozik, amikor arról beszél, hogy a a különböző posztok között diszkrepancia létezik. Nem tudom, hogy ezt elő egyetérte, de feltétlenül támogatni fogjuk a mentesítéseket, de ez csak egy tisztázási pont lett volna. Köszönöm szépen, de Monti asszony. Merci beaucoup, Madame Foster. Monsieur Tozeneski, c'est à vous la... Köszönöm. Tuzenecki úr parancsoljon. Já k shiftu rail jsem chtěl se vyjádřit. E, Köszönöm. Ami a közös e, fellépést illeti, itt egy közös projektor van szó, és ez az egyik legfiatalabb projekt, de e, ez a projekt már megmutatta azt, hogy nagyon értékes, és perspektívát tart a jövőre nézve és a vasúti projekteket is javította. Felver úr munkáját nagyra értékelem, az ő munkája nagyon jó alapját képezi a Transzakbizottsági munkának. Nagyon sok módosító érkezett be, és a közös vállalkozás a Shifturai értékét javította. Ferber úr elfogadta a módosítóimat, és biztosít, biztos vagyok abban, hogy segíteni fog bennünket a jelentés abban, hogy jobban dolgozunk ezen a területen, illetve hogy javítsuk a vasúti perspektívát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Darundi úrnak, a jelentéstevőnek adom vissza a szót, parancsoljon. Igen, a hármas módosítóra visszatérve, amely az Aldétől érkezett, ez elismeri a szabályozások közötti különbséget, azzal kapcsolatban, hogy a kulcsfontosságú személyzetet hogyan kezelik, nagyon nehéz kulcsfontosságú személyzetet kinevezni, hiszen a más ügynökségekkel kapcsolatban itt jelentősek a diszkrepanciánk a szabályozásban. Az ALD-t kell erről megkérdezni, ők nyújtották be a módosítót. Köszönöm szépen, Dalundi de mondta asszony. Sì, io intervengo semplicemente a Igen, én csak uh, gyorsan mondanám az ELZA-val e kapcsolatban, hogy majd módosítót készítünk, kiváló a tartalom, kiválóak a módosítók, osztjuk a véleményt egyetértünk. Meissner. Meissner asszony. Az EMSZA kapcsán nem volt itt speciális pont, tehát rendben. Minden elhangzott. A szavazásra holnap kerül sor 9 órától. Az összes ügynökségről holnap szavazunk, folytatjuk a munkát az európai stratégiával, az intelligens közlekedési stratégiák kapcsán új helyi úra jelentéstevő parancsoljon, utána az árnyékjelentéstevő kapnak szót, és az Európai Bizottságot is megkérdezzük. Új helyi úr, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottság! Az első mondatom eh, a gratuláció és a szívből jövő köszönet azoknak a kollégáknak, akik dolgoztak ezen a jelentésen, beleértve Attila barátommal, Benedek Attilát, aki a titkárságom részéről vitte az ügyet, de a TRAN SND titkárság és a TRAN eh, bizottsági titkárságnak is nagy köszönet és ugyanígy gratuláció jár azoknak a shadow raportőröknek, akik kőkemény munkát végeztek. Kedves kollégák, el kell nektek mondjam, én láttam már több jelentés elkészülését, viszonylag ritka, hogy ilyen aktív munkát folytassanak a shadow raportőrök is, és az új kollégáik. Ennek megfelelően tudok beszámolni most a szavazás előtti eredményről. Csak emlékeztetek, hogy majdnem egy éve kezdtük ezt a jelentést, majdnem egy éve, hogy először kezdtünk el a kollégákkal dolgozni rajta. Szeptemberben volt egy vita itt a bizottságban, novemberben mutattuk be a jelentést, és 176 módosítót kellett végig rágni, végig gondolni az elmúlt időszakban. Több mint 70 szakmai szervezettel és céggel találkoztak a kollégák ezek után szeretném jelenteni azt a bizottságnak hogy végül twenty four kompromisszumos módostó készült és a többségével jómagam is egyetértettem és a frakciók többsége is. néhány módostó esetében volt némi vita de igazából ezeknél is inkább azokban a kérdésekben volt különbség közöttünk hogy milyen ütemezésben és milyen módon milyen határidőkkel érjük el a célokat. Én is szerettem volna progresszív lenni, progresszívebb lenni sok kérdésben, de hát tudomásul kell venni, hogy az EU intézményeiben nem követelőzhetünk, még egy ilyen fontos kérdésben is, amely egészen biztos, hogy minden egyes EU állampolgárt is érint a most születőtől a 80 éves szépkorúakig tehát a jövőben nagyon nem mindegy, hogy milyen ütemezésben készülünk fel a közlekedésben ebben a kérdésben. Meg kell mondjam, hogy jó véleményt készített az IMCO, a LIBE és az ENVI bizottság is. Beépítettünk fontos elemeket a véleges szövegbe. abban bízom, hogy a végén, hogyha közösen elfogadjuk, akkor lesz egy egységes álláspontja a parlamentnek. Nézzünk most olyan kompromisszumokat, ahol az eredeti szöveg nagy mértékben változott, bár nyilvánvaló, hogy a shadow reportőrök pontosan tudják azokat az információkat, amiket én most elmondok, de azért illik tájékoztatni a bizottság egészét is. A 17-es kompromisszum 15-ös paragrafus a technológiai semlegesség kérdése. Ez volt az egyik legkomolyabb vita amit le kellett folytassunk egymás között, hiszen miközben nyitottabb, nyitottnak kell legyünk a ma még ismeretlen technológiák irányába, hát gondoljatok bele, gondoljanak bele, kedves képviselők, hogyha mondjuk ezelőtt 20 évvel valaki itt a parlamentben olyan technológiákról kezdett volna el gondolkodni, amely egy okos telefon applikációján keresztül működtet intézményeket, rendszereket, akkor azt mondták volna, hogy ez egy teljes badarság, ilyen nincsen. Ehhez képest ma már nem tudunk enélkül működni. Nekünk is tehát most új technológiákra, kommunikációs technológiákra is fel kell készüljünk. Ugyanakkor meg kell követelje az európai intézményrendszer, hogy csak olyan technológiák jöhessenek be, amelyek egymással kooperálni tudnak. A, tudnunk kell, hogy az ITS direktíva az ITS stratégia és a Sea Roads platformban résztvevő 16 tagország már választott egy technológiát a CITS-re. Ez az ITS g 5 eh, von alapuló rendszer, tehát ez egy létező és 16 tagország számára evidens rendszer, de hát akkor is valamilyen módon nyitottaknak kell legyünk eh, az új technológiákra miközben kommunikálni kell, hogy tudjanak egymással. Tehát fontos az úgynevezett visszamenőleges kompatibilitás és az interoperabilitás megvalósítása is. A kompromisszum tehát megemlíti a cellulár alapú és a szatellit kommunikációs technológiát is. Ez a hosszú folyamatnak az eredménye, amit itt az elmúlt időszakban közösen elvégeztünk a shadow raportőrökkel. A második pont a 22-es kompromisszum, 20-as paragrafusa. Ez komoly vitát váltott ki a mm, egyeztetések során. Akkor is tudtuk, hogy ez egy fontos kérdés, de közben lehet, hogy egy keleténél nagyobb probléma halmazt húzunk magunkra, hogyha ezt kinyitjuk ezt a kérdést, de meg kellett tegyük, hiszen szerintem abban megegyezhetünk, hogy nagyon-nagyon fontos a a járművekben található adatokhoz való hozzáférés kérdése. Ez a jövőben szerintem az egyik meghatározó kérdéskör lesz, nem csak itt a közlekedés iparban, hanem máshol is. Nagyon kemény és hosszú szócsata, illetve e-mail levelezésben voltunk, mire kialakult egy kompromisszum, amelyben arra kérjük a bizottságot, hogy még ennek az évnek a végére álljon elő egy szabálytervezettel, a, addig is mi napirenden tartjuk ezt a kérdést, tehát azt, hogy ki és hogyan férhet hozzá a járművekben található adatokhoz. Miltenburg képviselő úr kérését szeretném külön megemlíteni. Nem látom képviselő urat most benne a teremben, ettől még nyilván az a dolgom, hogy elmondjam, hogy hát mint az egyik legaktívabb képviselő itt a CITS jelentés elkészítésében, külön köszönöm a munkáját és az IMCO véleményt, a kiküldött szavazólistában a 172-es módosítót támogatom. Ezt üzenem Miltenburg képviselő úrnak is. Egyszerűen egy, egy technikai tévedés történt, mert a szavazólistában egy elutasítás szerepel. Ezt korrigáljuk nyilvánvalóan, támogatom a 172-es, tehát ezen ne folytassunk most vitát itt a következő 20 percben, mert támogatni fogom magam is. Egyeztettünk a 14-es kompromisszumról is, amelyben Milter Burg képviselő úr azt javasolta, hogy nevesítsük az autógyártókat, miszerint soha ne adják tovább, tartsák meg, használják fel, vagy dolgozzák fel az autók adatait semmilyen más célra, kifejezetten előzetes hozzájárulás nélkül. Ezzel bár egyetértek, mégis azt javaslom, tartsuk meg a kompromisszumban megfogalmazott megoldást, melynek alapján a járművezetők befolyástól mentes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésüket adhatják személyes adataik bármely jellegű feldolgozásához. És utolsó pont, amit szeretnék külön kiemelni, Koch képviselő úrnak, a alelnök társamnak a módosítója kapcsán. Ez az utolsó módosítás éppen az utolsó pillanatban merült fel. A Koch jelentésben elfogadott szövegben szerepel egy kitétel, amit a 66-os módosítóban találnak. Ezt én támogatni fogom, és azt javaslom, hogy az itt megfogalmazott álláspontot jelenítsük meg. Az if appropriate kifejezés végül is nem szerepel egyetlen módosítóban sem, és követve a javasolt módosítást összhangban vagyunk a Koch jelentés már korábban nagy többséggel elfogadott szövegével, tehát itt szeretnék harmonizálni Koch alelnök úr korábbi jelentéséhez, és kérem a frakció támogatását is. Tisztelt Bizottság, egy nagyon izgalmas időszakon vagyunk túl, többen szakértőjévé váltunk ennek a érdekes, a jövőben szerintem mindannyiunk számára napi szinten használt kérdéskörnek, hogy a CIT ez hogyan fog kinézni majd a mi életünkben. Azt javaslom, hogy fogadja el holnap a bizottság a jelentést a módosítókkal együtt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, előadó úr, és most megadom Vérkönen asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadó úrnak és az árnyék előadóknak is köszönöm szépen az elvégzett munkát. Már az eddig összeállt jelentés szöveg és jó munka alap és most a módosítókkal, az egyeztetett kompromisszumokkal együtt még jobbá vált ez a jelentés, mint a kiinduló szöveg, úgyhogy nagyon jól alakult szerintem az együttműködés, illetve nagyon kiegyensúlyozott ennek az eredménye. Szeretném kiemelni az előadó úr által már hangsúlyozott részeket és a jelentés egészét tekintve számos egyeztetés kulcsfontosságú. Az egyik a technológia kérdésköre. Tudjuk, hogy több különböző technológia áll rendelkezésre, és folyamatosan fejlődik, változik a technológiai terület. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a kommunikációs hálózatok technológia semlegesek legyenek, hogy mindegyik fejlődhessen, illetve az alapvető CITS szolgáltatások együttműködő eh, rendszereken eh, alapulva tudjanak működni a piacon. És ez az innováció lehetőségét is nyitva tartja. Én szerintem ez egy kiváló és kiegyensúlyozott kompromisszum. Hangsúlyoznám emellett a 22-es kompromisszum fontosságát is, a járművekben található adatokhoz való hozzáférés kérdése. Az autóipari ellátási lánc, illetve minden érintett hasznát láthatja a digitalizációnak. És az egységes szabályok rendszere biztosíthatja, hogy semleges módon támogassuk az innovációt. A biztonságról ugyanakkor gondoskodni kell az adatokhoz való hozzáférés, illetve az adatok tárolása terén. Ezért kulcsfontosságú, hogy az Európai Bizottság jogszabálytervezetet alkosson, legkésőbb ezért végéig a járművekben található adatok kezelése terén. Ez igen lényeges. És a jelentés e tekintetében egyetértünk. Támogatjuk az összes kompromisszumot, ezért is köszönöm az előadónak, illetve az árnyék előadóknak az elvégzett kiváló munkát, illetve a kompromisszum készséget is. Nagy örömmel vettem részt az együttműködésben önökkel. Köszönöm szépen. Virkonen asszony, köszönöm szépen. Zlotowski úr, ön következik. Köszönöm. Köszönöm a szót. Szeretném én is megköszönni az előadó úrnak a munkáját kiválóan szervezte az egyeztetéseket, és köszönöm, hogy a kompromisszumos módosítókat megfogalmazta. Az intelligens és korszerű közlekedési rendszereket csak támogatni tudjuk az Unió egészében, és csak így csökkenthetjük a közlekedési balesetek számát többek között, illetve így tehetjük környezetbarátabbá a közlekedést egyértelmű stratégiára, világos jogi keretekre van szükség, véleményem szerint, hogy a kutató intézetek, illetve a tagállamok munkáját segítsük. A technológia fejlesztése, fejlődése Európa számára komoly lehetőség, nem szabad lemaradnunk. Egyetértek, hogy konkrét határidőket adatokat kell megadnunk, illetve kitűznünk, és mozgósítanunk kell az Európai Bizottságot is ezek érdekében, valamint a jövőbeli költségvetési perspektívákat is úgy kell alakítani, hogy a digitális menetrendet tudjuk támogatni, hiszen a kutatás fejlesztés, illetve az innováció megfelelő támogatása, finanszírozása nélkül alig a képzelhető el az előrelépés. Egy másik fontos kérdés az adatvédelem illetve a személyes adatok, a magánszféra védelme. Ezeket az adatokat gyűjteni fogják, és a kibertámadások veszélye is fennáll. Ez egy komoly kihívás a gyűjtött adatok terén. A, az összegyűjt adatokat nem szabad, hogy jogosulatlanul közzétegyék, vagy hozzájuk férjenek, bekutatási célra lehessen őket felhasználni, hogy a lehető legjobb hírközlési kommunikációs rendszerek működhessenek a járművek között, illetve az infrastruktúrában. És ezzel én egyetértek, és ez szerepel a módosítókban is. A technológia semlegesség igen fontos. Az ECR ezért támogatja a szövegegészet. Köszönöm szépen. Szlotowski úr, köszönöm szépen. Telicska úr, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak a kollégák, akik előttem szóltak a jelentés kapcsán, illetve hogy milyen kiváló volt az együttműködés az előadó úrral. Csak hangsúlyozhatom, Matthijs von Notenburg úr, illetve Benedek Attila fontos hozzájárulását, akiknek köszönetet mondhatunk a kiváló interaktív együttműködésért mindkét szinten és támogatni tudom az összes elért kompromisszumot. Ahogyan hallhattuk, az Európai Bizottságtól sürgősen kérjük, és ezt az ALDE nevében mondhatom, hogy jogszabálytervezetet alkosson a járművekben található adatok szabályozásáról évvégéig. Az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit figyelembe kell venni, és a legmagasabb adatvédelmi normákat kell biztosítani a felhasználók szempontjából. Én támogatok minden kompromisszumot, köszönöm. Köszönöm Telicska úr, Delonde úr. Köszönöm elnök asszony. Kiváló a jelentés Rendkívül konstruktív volt az együttműködésünk. Köszönjük szépen az előadó úrnak ennek a lehetőséget. Minden kompromisszumot támogatunk a módosítókban, illetve a jelentés egészét, a modalitást, a magánszféra védelmét, az adatvédelmet, illetve az átláthatóságot, és ezek mind beépültek a szövegbe, támogatjuk őket. Dalunde úr, köszönöm szépen, és Korú ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen a jelentést, tevőnek ezt a nagyon jó jelentést. Én kölcsönhatást látok a saját, a saját kezdeményezés jelentésem, az emberi életek megmentése, és fontos, hogy több biztonságot teremtsünk. Ami a 11-es kompromisszumot illeti, az utolsó részben az szerepel, hogy should be further developed and installed on a compulsory basis. Nun wollen wir nicht alle Fahrerassistenzsysteme. Felmerül a kérdés, hogy csak a biztonság szempontjából fontosakat írjuk elő. Én azt írem ide, hogy points out that certain driver assistance systems should be further developed, stb. Tehát a certain driver assistance systems szerepelne itt, és ez kompatibilissé tenni az én jelentésemmel is, amit elfogadtunk. Köszönöm szépen, Kohur. Most az Európai Bizottság képviseletében, aki itt van, de nincs itt, adnám meg neki a szót. Nem szeretek hosszan várakozni az Európai Bizottságra. Láda, de, de, de. Nos, ez esetben visszadom Ujjai úrnak a szót a felvetett kérdésekre összességében kérném, hogy adjon választ, de á, megérkeztek. A bizottság belép. Finn van de Kamp úr azért ment ki, hogy megkeresse a bizottságot. Nos, akkor átadom a bizottság képviselőjének a szót, hogy az új helyi jelentéssel kapcsolatban ismertesse az álláspontját. Van der Linde úr, öné a szó, illetve uh, hölgy, a nemek egyensúlya érdekében. Tehát az Európai Bizottság csapata kiegyensúlyozottan érkezett. Köszönöm a szót, elnézést a kis késésért. a karácsonyi időszak nem tett gyorsabbá, elnézést kérek, körültekintően megvizsgáltuk a vélemény tervezetét, amelyet elkészítettek, összeállítottak, illetve megvizsgáltuk a számos módosító keretében megmutatkozó kiváló munkát a bizottság részéről. Ez erősít bennünket, illetve előre hajt bennünket, hogy még hatékonyabban dolgozzunk, és gyorsabban végezzük a munkánkat. És az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek a polgárok számára nagyon fontosak, de ugyanígy a közlekedés hatékonyság és biztonságossága szempontjából is. Hangsúlyozni szeretném, hogy a stratégia keretében számos elvet szeretnénk érvényesíteni. Ezeket látták is, hiszen a technológiát nem önmagában szemléljük, hanem az együttműködő, összekapcsolt, együttműködő intelligens hálózatok kiszolgálójának tekintjük. És a, a platformról szóló jelentés illetve az autóipar a 2030-ig szóló e, frissen elfogadott jelentés mm, szövegében szintén ehhez járult hozzá. Aztán úgy látjuk, hogy a jelentés tervezetében a módosítók tükröződnek vissza, és 2019-től indulhat a szolgáltatás ezen a területen. És egy-két észrevétellel szeretnék ehhez hozzájárulni. A technológia semlegesség nagyon fontos. A C-Road interoperábilis együttműködő módon kell, hogy megvalósuljon, ami magyarán a technológia semlegesség igényét veti fel. Aztán még egy dologra hívnám fel a figyelmet, a stratégia már is számos mérföldkőhöz vezetett, vagy célkitűzéshez. Azt látjuk, hogy az ágazat, az ipar is igen aktívan beszállt ebbe a munkába, illetve előkészülnek a 2019-es határidőre. Arra számítunk, hogy ekkortól nagyon sok járművet felszerelnek az ehhez szükséges eszközökkel. Egy másik fontos előrelépést jelentő elem a kiberbiztonság az iránymutatások elkészültek, hogy megbízható üzeneteket tudjanak közvetíteni, illetve hogy ne lehessen eltéríteni, vagy hozzáférni jogosulatlanul ezekhez az üzenetekhez. Hangsúlyoznám, hogy a magas biztonsági szint az nem lehet az interoperabilitás gátja uniós szinten. Tehát már is elkezdtük ennek a területnek a kidolgozását a bizottságnál. A CITS ezt a területet szabályozó tervezeten dolgozunk, és tartottunk is egy műhely munkát ezzel kapcsolatban múlt héten, és nagyon érdekes szempontok vetődtek fel. Az egyik ezek között, ahol nagyra értékeljük az Európai parlamentnek a támogatását, az, hogy az interoperabilitás, illetve a visszafelé történő kompatibilitásnak a területét hogy tudjuk megvalósítani. Ennek az a célja, hogy elősegítsük a mielőbbi beruházások megvalósulását ezen a téren, miközben a beruházások nem csak létrejönnek, hanem megvédett eszközökről beszélhetünk, jövőt álló beruházásokról. Aztán a Visszamenőleges kompatibilitás a stratégiai dokumentumban is visszatükröződik, és itt nem csak a nagyon rövid távú stratégiára összpontosítunk, hanem igyekszünk a távoli jövőbe tekinteni, és gondoskodni arról, hogy a meginduló szolgáltatások mi hamarabb kiaknázhassák a hírközlési technikának a frissebb fejleményét. Konkrétan például az 5G felkészülés fontos, és a műholdas alapú hírközlésre való előkészületek. Ebben a háttérben szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nagyra értékeljük a parlamentben elvégzett munkát, illetve hogy milyen nagyfokú érdeklődést mutatott a parlament. A közlekedési szakbizottság e kérdés iránt szokatlanul élénk érdeklődést tanúsított. Köszönöm szépen. Elnök, Claire Döpré asszony, köszönöm szépen, és a kolléga úr, aki ön mellett ül, kíván-e bármit ezt hozzátenni, de nem. Akkor, ahogy említettem, az előadó úrnak adom vissza a szót, Újhelyi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony a bizottság képviselője megemltette hogy szokatlan nagy érdeklődést mutatott az európai parlament bizottsága a tran bizottsága a kérdés iránt. azt tudom gérni az európai bizottságnak és a kollégáknak hogy ez gy is marad úgyhogy lesznek szvesek továbbra is meghvni minket minden olyan egyeztetésre beszélgetésre amely a jövőről szól és amely a cits további életét szervezi és irányítja, igazgatja. Én megköszönve a kollégáknak az együttműködést, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy Koch alelnök úr javaslatát elfogadva ezt még gyorsan beépítjük, természetesen igaza van. Az ő jelentését jobban érti, hogy ahhoz, hogy tudjuk harmonizálni ezt a két jelentést, és ehhez szavakat kell, ezt esetleg módosítsunk ebben, benne vagyok, ezt még ma délután megoldjuk. A másik dolog pedig hogy az összes reportőrnek jövök egy jóféle magyar borral ajándékba, mert valami hihetetlen jó élmény volt együtt dolgozni velük és a kollégáikkal, úgyhogy majd, hogyha minden igaz, és holnap a brüsszeli közlekedés nem szól közbe, mindenki ideér reggel, kilencre szavazni, és meg tudjuk szavazni a jelentést, akkor utána majd mindenkivel kezet fogok. Köszönöm szépen a lehetőséget, öröm volt dolgozni önökkel. Köszönöm szépen, Újhelyi úr. Remélem, hogy az árnyék előadók az üvegborukat a szavazás után a többiekkel együtt fogják elfogyasztani és akkor én is emlékeztetek mindenkit arra, hogy 9 órakor fogunk szavazni, tehát holnap 9 órakor fogjuk megkezdeni, és hát szomorúan jelentem be, hogy a közlekedési bizottság ülésének végére értünk, és holnap 9 órakor találkozunk reggel, a koordinátorok itt maradnak, de egy 20 perces szünetet tartunk, jó? Rendben van ez mindenkinek, tehát 16 óra 40 perckor, 40 perckor fogjuk folytatni a munkát a koordinátorokkal, a többiekkel pedig holnap 9 órakor találkozunk. Köszönöm.